So, dear colleagues, I welcome the Secretariat trying to keep us alive. Kedves kollégák, üdvözlöm a titkárságot, a technikai csapatot, mindenki megpróbál minket életben tartani, hogy tovább működhessünk. Köszönöm az elkötelezett munkáját mindenkinek, aki jelen van személyesen. 3.42-től 3.44-ig majd 3.5-től 3.7-ig tart az ülésünk, majd holnap is lesz két ülésünk. Köszönöm mindenkinek, hogy előkészítették ezt az ülést. Ilyen roppant bonyolult körülmények között. A tolmácsolás ügyében mindenki tudja, francia, német, olasz, görög, angol, spanyol, cseh, magyar, lengyel, román tolmácsolás rendelkezésre. A szakbizottság honlapján követhető élőben a mai ülés. A tanulni napi rendi pont az koordinátorok ajánlásai, október 1 ülés ajánlásait október 13-án mindenkinek megküldtük, hogyha nincs senkinek ellenvetése, akkor az ajánlásokat elfogadottnak tekintjük a mai ülés végével. Ne felejtsük el az előző üléseink jegyzőkönyvének elfogadását szeptember 3, szeptember 28 és október 1-i ülések jegyzőkönyvéről van szó. Itt is a szokásos eljárást alkalmazzuk, nincs senkinek elvetés, elemetése, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Az első érdemi napirendi pontunk a 4-es, az 5-ös és a 6-os, amit együtt tárgyalunk. Ez az OLAF éves jelentése 2019, OLAF felügyelőbizottságának éves tevékenységi jelentése 2019, illetve a 2020 per 1 elutasított esetek az európai intézményeket érintő esetek. Kezdeném az elsővel, az OLAF éves jelentése 2019. Üdvözlöm a távolból virtuálisan Vile Italát, az OLAF vezetőjét. Remélem, hogy hall bennünket volt kollégánk Vile Itele. És itt van velünk, úgy tűnik. Csodálatosan működnek a dolgok. You have the floor. Parancsoljon, Itala úr, a szó. Thank you, Madam Chair. And, uh... Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt eh, képviselők, köszönöm a meghívást, hogy beszélhetek eh, önökkel itt eh, ma, és bemutathatom az OLAF 2019-es éves jelentését. Sajnálom, hogy nem lehetek ott személyesen, és mindig örülök annak, amikor beszélhetünk, megpróbálok a lehető, megpróbálom a lehető legtöbb információt átadni. Én ennek ellenére úgy gondolom, hogy a rövid bemutatónk, illetve a rövid előadásom után mégis fogunk tudni így is eh, egy nagyon hasznos beszélgetést folytatni a 2019-es Olaf jelentésről. Eh, a kettes eh, ábrát szeretném kérni. Minden évben a vizsgálatok és műveletek, amelyeket az OLAF végez, olyan ajánlásokhoz vezetnek, amelyek több millió euró visszaszerzésére irányulnak a csalóktól. 2019 nem volt kivétel. A 181 befejezett Olaf vizsgálatból 254 ajánlás született a különböző nemzeti és EU hatóságokhoz, melynek eh, eh, összértéke 485 euró visszaszerzésére irányult. 223 új vizsgálatot kezdtünk el 2019-ben, ami azt mutatja, hogy eh, a csalók elleni fellépés folytatódik. Remélem, hogy láthatóak az előre elkészített ábrák, most a hármas következik. A munkánk határon átnyúló jellege lehetővé teszi számunkra azt, hogy csalási trendeket azonosítsunk. 2019-ben a következőket azonosítottuk. Összejátszás, a közbeszerzés összejátszás és manipulációja. Határon átnyúló olyan bűnözés, amely a feltárás nehezebbé teszi harmadik országokban futó projektek megcélzása, a kutatás támogatás körében vég, végrehajtott csalás, csempészés és hamisítás határon átnyúló komplex hálózatokkal. A, itt az EU pénzügyi érdekei sérülnek, illetve a bevételei és kiadásai eh, téri kár. Eh, remélem, eh, megkívánom meg önöknek kell osztani néhány példán keresztül azt, hogy milyen munkát végeztünk 2019-ben. Hadd kezdjem olyan csalás bemutatásával, ami az EU alapok kiadásait illeti. 2019-ben az EU kb. 148 milliárd eurót költött nagyszámú projektre és programra, amelyeknek nagy részét helyesen és hatékonyan költötték el. Va, azonban 2019-ben befejezett ügyek alapján az Olaf rá tud mutatni arra, hogy a csalók milyen messzire elmerészkednek azért, hogy ellopják az adófizetők pénzét négyes ábra. Egy eset mutatja azt, hogy a közbeszerzés és a tendereztetés hogyan lehet manipulálni és visszaélni vele. Az Olaf négy összefüggő vizsgálatot végzett, amely feltárt csalókereskedelmi kapcsolatok hálózatát a textiliparban működő cégek között. Az Olaf feltárta, hogy a cégek összejátszottak, textilipari gépek sokkal magasabb áron történő beszerzésében, és a legelejétől kezdve a közbeszerzési folyamatot aláásták. Az Olaf befejezte a négy vizsgálatot, és pénzügyi ajánlást tett 3,3 millió euró visszaszerzésére. Ötös ábrát kérném. Az Olaf az EU bevételeit célzó ügyeket is vizsgál. Egy példa erre 2019-ben az Olaf 250 millió értékű bevételkiesést azonosított egy már ismert csaló rendszeren keresztül, amelynek révén alulértékelték a Kínából importált textilárut, illetve cipőket. Az Olaf úgy számítja, hogy a teljes veszteség ebből a fajta csalásból 2,75 milliárd eurót érülhetett, érhetett el, itt vámkiesésről, illetve áfa kiesésről, illetve az áfa kiesés ennek még kétszerese lehet. Az Olaf együttműködik az összes tagállam vámhatóságaival, hogy véget vessünk ennek a csalásnak következő ábra azt mutatja, hogy a, csal, a hamisítás egy másik olyan terület, ahol az Olaf aktív volt 2019-ben. Egy fontos ügy 2019-ből Paul csapágyak hamisításával foglalkozott. Ez egy egyszerű termék, ugyanakkor mechanikailag az ipar számára egy rendkívül fontos alkatrész, amelyet mosógépektől autókig mindenhol felhasználnak. Ugyanakkor a hamisított termék az hibás lehet, és így valódi kockázatot okozhat vele. Azt tudni kell, hogy az ábrákat nem látják a képviselők, mert most távoli kapcsolatban vannak, semmit nincs kivetítve, sem pedig a laptopokon nem, játszható, nem láthatóak az ábrák. Kérjük, hogy küldjék el küldje el, hogy továbbíthassuk a kollégáknak, de állandóan utal olyan ábrákra, amiket a kollégák valójában nem láthatnak. Köszönöm akkor el kell magyaráznom azt is, hogy mi van az ábrán, és akkor tényleg el is fogjuk küldeni eh, gyakorlatilag most eh, mindjárt. Eh, nem, nem nagy mennyiségben utaztatják ezeket a golyósapágyakat. Az, ebben az esetben egy gyanús ázsiai exportőr megfigyelve monitorozta az Olaf ezt a folyamatot, és tudta értesíteni a vámhatóságot az érintett tagállamban, mégpedig megfelelő időben. Korábban ez nem sikerülhetett volna. Az Olaf által nyújtott információ alapján 6 tonna terméket foglaltak le 10 tagállamban. A 2019-es jelentés fókusz fejezete rámutat egy sor olyan esetre, amely a környezetvédelem területén elkövetett csalásokat mutatja ezekben, ezeken a területeken a csalás nem csak a pénzügyi érdekeket sérti, hanem alááshatja az EU erőfeszítéseit, a klímaváltozás, a biodiverzitás védelme, valamint az egészség védelme és a környezet védelme területén. Egy a jelentésben is szereplő eset nagyon jól leírja ezt a típust. A projektnek az volt a célja, hogy a víztisztítást és szennyvíztisztítást eh, javítsa egy román önkormányzat területén. Ez nyilván eh, jelentős eh, módon javította volna a polgárok életét, azonban itt gyakorlatilag egy pénzmosás történt. Egy cég, amely jelentkezett a tenderen, hamisított dokumentumokat eh, nyújtott be, amelyek azt igazolták, hogy ilyen eh, tevékenységet korábban végzett, eh, fiktív cégeket hoztak létre egy tapasztalt német céggel. Ezt követően a nagy pénzek felvétele után a cég gyakorlatilag eltűnt, és helyi szinten az önkormányzat területén nem történt meg a szennyvíztisztítási munka. Az OLAF arra tett ajánlatot, ajánl, javaslatot, hogy 6 millió eurót szerezzen vissza az EU. Az OLAF emellett megpróbálta rekonstruálni azt az útvonalat is, amit a csempészek a műanyag hulladék kicsempészésekor, vagy akár védett állatok kicsempészésekor követnek. 2019-ben az OLAF együttműködött a vámhatóságokkal és a rendőrséggel, az Euró, valamint az Európollal, hogy megakadályozza egy angolna faj csempészését, eh, egy olyan angolna fajét, amely eh, a eh, távol-keleten kilónként 4000 eurót ér. Ez egy súlyosan veszélyeztetett súlyosan veszélyeztetett állatfaj, különösen annak kicsinyei azok, amelyeket szívesen fogyasztanak. Az elmúlt években több millió példányt csempésztek ki az Európai Unióból, hogy Ázsiában ezt a halat elfogyasszák. Most szeretnék röviden beszélni arról, hogy az OLAF milyen felhatalmazás Eh, alapján, illetve arról, hogy az OLAF felhatalmazása alapján az európai intézményeken belül is végzünk vizsgálatokat. Minden évben zajlanak ilyen vizsgálatok. 2019-ben 28 ügyet zártunk le. Ezek közül jó néhány eh, hibás költségelszámolásokkal foglalkozott. Eh, noha ezek az ügyek csak az EU által alkalmazott több ezer ember egy nagyon kis százalékát érintik. Véleményem szerint 28 eset 40 ezer EU alkalmazotthoz képest csak egy 0,07 százalékos arány, de mégis biztos vagyok abban, hogy egyetértenek velem, hogyha egy köztisztviselő csal és lop, az egyszerűen elfogadhatatlan ahogy azt júliusban is megbeszéltük, az összes vádemelési arány az Olaf ajánlásai nyomán összesen 39% körül alakul, ez nyilván lehetne magasabb. Egy sor oka van annak, hogy a nemzeti hatóságok miért nem járnak el az Olaf ajánlásai, ajánlásait követően. A nemzeti hatóságok hivatkoznak arra, hogy például nincs megfelelő bizonyíték, elégséges bizonyíték arra, hogy alátámasszák az ügyet, vagy az a magatartás, amely az Olaf jelentésében szerepel, nem számít bűncselekménynek, vagy hogy az ügy már elévült. egyik módja annak, hogy javítsuk az ajánlások nyomon követését, az lenne, hogy javítjuk az együttműködést és a koordinációt a csalás elleni hatóságokkal, nemzeti hatóságokkal, valamint az Eurojusttal és az Europollal, és bevonjuk őket jóval korábban már a vizsgálatainkba. Így sokkal kevésbé valószínű lesz az, hogy az Olaf vizsgálatait meg kell ismételni annak érdekében, hogy a bíróság által elfogadható bizonyítékot gyűjtsenek össze. Néha feltesszük a kérdést, hogy mi lenne az EU költségvetésével, hogyha az Olaf nem létezne. Ezt a kérdést valójában szinte lehetetlen megválaszolni. De gondoljanak bele, amit itt látunk, a szabálytalanságok pénzügyi következményeiről, amelyeket az OLAF feltár és kinyomoz, vagy lenyomoz a nemzeti hatóságokkal együtt, e- ennek részleteit megtalálják, elemzését megtalálják az OLAF jelentésben, de ez a 11-es ábra e, mutatja azt, hogy milyen hatása van ennek a hagyományos saját befor, be, bevételekre, e, illetve a kohéziós és természeti e, e, forrásokra. A hagyományos saját erőforrások körében 2015-19-ben az OLAF pénzügyi e, ajánlásai elérték a teljes befolyt összeg 1,25%-át. Ez alatt a tagállamok 0,98% kapcsolatos nyomozást folytattak. Ez azt mutatja, hogy az Olaf pénzügyi ajánlásai meghaladják a tagállamok ellenőrzési tevékenységének a hatását. A shared management területen az OLAF 0,41%-át javasolta visszaszerezni a kifizetéseknek. Ez a tagállamok által kivizsgált esetek értékének 21,5%-a volt körülbelül. Ezek a számok mutatják, hogy mennyire fontos az OLAF munkája, és azt is, hogy továbbra is javítanunk kell a munkánkat. Az egyik módja annak, hogy az Olaf ezt megtehesse, az úgy az, hogy a lehető legszorosabban együtt működünk a tagállamokban a partnereinkkel, illetve olyan európai szervezetekkel, mint az új Európai Ügyészi Hivatal. Az EPPO, az Ügyészi Hivatal nagy változást fog hozni abban, hogy hogyan védjük meg az EU pénzügyi érdekeit hiszen nem csak arra lesz joga, hogy kivizsgálja a határon átnyúló csalásokat, hanem el is járhat eh, és vádat emelhet eh, nekünk szükségünk van egy erős Olafra és egy erős Eppóra, hogy azok együttműködjenek és fellépjenek a csalás ellen. Ebben a vonatkozásban a 2019-es munka az Olaf rendelet felülvizsgálatáról különösen fontos volt. Ahogy önök is tudják, a felülvizsgálat tényleg arra irányul, hogy az Olaf képes legyen arra, hogy az EPO-val együttműködve feltárja és kivizsgálja az EU területén elkövetett csalásokat. Én szeretném megköszönni a lehetőséget, szeretném kihasználni ezt a lehetőséget, hogy megköszönjem a tagállamoknak, a képviselőknek itt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban a támogatását. Végezetül szeretnék pár szót szólni arról, hogy az OLAF milyen szerepet játszik a bizottság csalás elleni stratégiájának kialakításában, amely 2019-ben történt meg. Ez a stratégia arról szól, hogy megerősítjük a csalási adatok kielemzését és ellenőrzését a, a csalás kockázat kezelésének. Olaf mindkét területen aktív lesz mert a kockázatok kezelése, a csalás elleni fellépés fontos része. Most szólnék néhány szót a jövőről. 2019 arról szólt, hogy az Olaf milyen állapotban érkezik el munkájának harmadik évtizede elejére eh, annak érdekében, hogy eh, rugalmasabban felléphessen. Június óta van egy új belső szervezetünk, amely ebben segít bennünket. Ez az év azonban nagyon másra sikeredett. Az Olaf folytatta munkáját a koronavírus járvány alatt is, amennyire csak tudta, eh, bár nyilván az ő munkáját is érintette a járvány. Együttműködtünk más ügynökségekkel nemzeti és európai szinten, és odafigyeltünk a hamis állarcok, alkoholos gélek és egyéb egészségügyi termékek importjára. Előre nézve együtt arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudjuk a fellendülést a lehető leggyorsabban elérni. Az Európai Unió helyreállítási terve arról szól, hogy az EU eh, pénzek a lehető legokosabban legyenek el Költve annak érdekében, hogy a társadalmak eh, talpra tudjanak állni. Az alap feladata az lesz, és egyre fontosabb, hogy odafigyeljen arra, hogy a pénzeket helyesen költik el. Elnézést eh, kérek, elnök asszony, eh, még egyszer az ábrák, a szlájdok hiányáért, de remélem, hogy anélkül is érthető volt az előadásom. Köszönöm. Um, I learned a... Köszönjük szépen. Üle Not only, it was, it was not only interesting what you told us about Olaf. Nagyon érdekes dolgokat hallhattunk. Köszönjük a áldozatos munkájukat, amely még a tartósított angolna termékekre is kiterjed. De komolyra fordítva a szót, az Olaf felügyelő bizottságának elnöke Jan Mulder következik, aki az ötös napi rendi pont alatt beszámol az éves tevékenységi jelentésről. Jan Mulderhez fordulok, hall-e minket? Látom és hallom. Holmájer asszony, örülök, hogy láthatjuk egymást. Én is roppantul örülök, hogy láthatom önt. Ami a felügyelő bizottságot illeti, 2019 egy olyan év volt, amikor nagyon sok minden javult. Ez ott az végre egy százszázalékosan feltöltött titkársággal működhettünk, ami nagy könnyebbség volt az előzőekhez képest amikor a munkánkat gátolt, akadályozta a személyzeti hiány. Az előző évek jelentéseiben folyamatosan visszatérően megjelent az, hogy az Olaf igazgatójával és az olaf nem volt optimális a viszonyunk. Beszámoltunk arról, hogy sokat javult a helyzet, a véleménykülönbségek normálisak és elkerülhetetlenek, de ezen dolgoztunk. Nem tudtunk 2019-ben minden különbséget áthidalni, de jó munkalégkörben sikerült megbeszélni ezeket a kérdéseket, és azt hiszem, hogy jóton tartunk afelé, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Új munkamódszereket dolgoztunk ki, amely mindkét fél számára elégedettségre ad okot. A jogi szolgálat vizsgálja ezeket, hogy valóban ezek így teljesen kiállják-e a jogszerűség próbáját, de még egyszer mondom, jó úton tartunk. A 883-as rendelet kapcsán nagyon pozitív eredményeket könyvelhetünk el, egyes ajánlásainkat Elfogadták, hálásak vagyunk az Európai Parlamentnek, hogy a felügyelő bizottság javaslatait fontos kérésekben elfogadták. A rendelet értelmében több feladatunk is van, ezekhez megpróbálunk amennyire lehet ehhez tartani magunkat. Először is az Olaf éves költségvetését véleményezzük. Támogattuk az Olafot, hogyha az Olaf működését komolyan gondoljuk, akkor ahhoz megfelelő forrásokat kell rendelni. Hogyha Európa költségvetése nő, a csalás lehetősége is nő, ezért az Olaf költségvetését sem lehet se nem csökkenteni, se nem azonos szinten befegyezteni. Egyre nagyobb feladatot csak egyre több pénzzel tud megoldani az Olaf. Ami a vizsgálatok, az alapvizsgálatok hosszát illeti, hogyha 12 hónapnál tovább elhúzódik egy vizsgálat, akkor arról be kell számolni a felügyelőbizottságnak. Korábban ez volt az egyik pont, amiben véleménykülönbség alakult ki közöttünk. Megtaláltuk a modus vivendit, és mindkét fél elégedett a jelenlegi módszerrel, illetve eredménnyel a 12 hónapnál hosszabb vizsgálatokról éves beszámolót kapunk e ezekhez a dossziékhez. Hozzáférünk, és ez alapján készítjük el a saját éves jelentésünket. Ebben az éves jelentésben az elhúzódó esetek 12-18-24 hónapot meghaladó vizsgálatok külön felsorolásra kerülnek. Emellett a rendelet értelmében a eljárási szabályok betartásáról is ö, ítélkezdünk el. Erről természetesen az Olaftól beszámolókat várunk. Hat havonta kapunk az Olaftól egy jelentést, minden olyan panaszsal kapcsolatban, amely hozzájuk érkezett. Teljes hozzáférést kapunk a dossziékhoz, és miután megkapjuk a jelentést, leülünk, átbeszéljük ezt, és ez alapján készítjük el a saját véleményünket. Ebben a jelentésben is olvashatják azt, hogy a felügyelőbizottság elégedett volt azzal, hogy 2019-ben az Olafa hozzáérkező panaszokat kezelte az eljárási garanciák ügyében. Különleges, vagy rendkívüli jelentéseket is jogunkban áll. készíteni, erről majd kolléganőm fog beszámolni, Grazina Stronikovska, más jelentéseket is készítünk. Ha például a tagállamok az olaf ajánlásait nem követik, akkor erről mi természetesen beszámolunk. A 2000 53%-ról 36%-ra csökkent a, azon esetek száma, ahol az Olaf javaslatára vádemelés történt. Nem sokára készül egy külön jelentés erről a témáról is. többi különleges jelentésünk kapcsán készítünk egy három évnél is tovább elhúzódó vizsgálatok ügyében készítünk egy jelentést, úgy érezzük, hogy ez aránytalanul hosszú, vizsgáljuk, hogy miért fordulhat ez elő. Általában. Felügyelőbizottságként szeretnénk nyitott együttműködést minden uniós intézménnyel, Hogyha például az önök szakbizottságától meghívást kapunk, akkor ezt mindig szívesen elfogadjuk. A tanácstól kapott meghívásokat is természetesen teljesítjük, hiszen abban hiszünk, hogy lehetőleg átláthatóbb, nyitottabb módon kell működnünk, így tudjuk legjobban garantálni az olaf függetlenségét. A főigazgatóval folytatott együttműködésünkről már beszéltem. Évente tízszer találkozik a felügyelőbizottság és az OLAF vezetője, és ezeknek a jelentős többségén részt vesz a főigazgató úr. Az számvevőszékkel, az Európai Bizottsággal, az illetékes Európai Biztossal is rendszeresen találkozunk, és az Európai Ügyészség és az OLAF közötti viszonyalakulását is természetesen figyelemmel követjük. A 883-as rendelet felülvizsgálata kapcsán örülünk annak a javaslatnak, miszerint a felügyelő bizottságnak minden általa szükségesnek ítélt információhoz hozzá kell férnie, ez nekem logikusnak tűnik, de a múltban ez problémásnak tűnt, most már végre ez a rendeletben magában is szerepel. Emellett azt is fontosnak tartom, hogy újra nyissuk a tárgyalásokat azzal kapcsolatban, hogy a titkárság hol működjön. Az Európai Bizottság PMO-ja részeként működik a titkárságunk. Eddigi tapasztalatunk alapján ez nem a legideálisabb elhelyezés. Jelenleg azon gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk ezen javítani, esetleg áthelyezvén a titkárságot rugalmasabb, illetve jobb megoldás lenne az Olafhoz valahogy áthelyezni a felügyelőbizottság titkárságát. Ennyit szeretem volna röviden elmondani. Megadom a szót kollégámnak, aki egy olyan különleges rendkívüli jelentésről fog majd beszélni, amely nem olyan régen látott napvilágot. Köszönöm szépen! Thank you very Köszönjük szépen Jan Muldernek. Folytassuk. Grazina Stronikovszkával, aki a felügyelőbizottság tagja, és aki egy olyan véleményről számol majd be, amely a hatos napirendi ponthoz tartozik. Ezek az elutasított esetek az európai intézmények tagjaival kapcsolatban. Kérdezem, hogy hall-e minket? Most próbál újra kapcsolódni. we see something. No, Madam not... if you can hear us, you have to select the right camera. <laughs> ah, wonderful! Csodálatos, itt van velünk Stronikovska asszony, ismételten látjuk. Most már csak a speak gombot kell ügyesen megnyomnia. Talk. És akkor folytathatja is. Kérem, ha megnyomja a Speak gombot, Hello. Can you hear us? Hear me. Elnézést kell kérjek. Próbálja meg. Én sajnos nem, nem hallom az elnök asszonyt. Mi viszont halljuk önt, és látjuk is. Kérem, kezdje el a hozzászólását. Stranikovska asszony, kérjük nyomja meg a speak gombot.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 Köszönöm szépen, elnézést kell, hogy kérjek ezért a technikai jellegű problémáért. Elnök asszony, igen, tisztelt eh, képviselők, a felügyelőbizottság 60 esetet eh, utasított vissza EU intézményekben dolgozó tagokkal kapcsolatban a 2016-os időszaktól. Először is azt szeretnénk aláhúzni, hogy az OLAF szabályozás szerint az OLAF főigazgatója széles körű döntési joggal könt, rendelkezik az esetek megnyitásáról, vizsgálatáról vagy visszautasításáról. Két feladata van ezzel, e, és kérdésünk, hogy hogyan gyűjtötte és elemezte Olaf a, az adatokat, mielőtt a belső vizsgálat visszautasításáról döntött az egy intézményi taggal kapcsolatban, és az Olaf panaszait az alkalmazandó jogi keretek között hogyan vizsgálta meg a döntések meghozatalakor. Az elemzés során nem igazoltuk azt, hogy a visszautasítás egyes esetekben igazolható-e. A véleményt hat kritériumra alapoztuk, és 60 esetet vizsgáltunk. A szelekciós, a kiválasztási időszak tartama, a forrás, a tevékenység, amelyeket az OLAF végzett a vizsgálattal kapcsolatban, az EU intézményekkel és tagállamokkal való együttműködés, az eset visszautasításának okai, és végül, de nem utolsó sorban az elutasított esetek indokolása az adott tagállammal kapcsolatban. A felügyelőbizottság feltárta, hogy szisztematikusan hiányzik a következetes felfogás. Az Olaf hoz való beérkezéstől az eset visszautasításáig. Véleményünk szerint ez fezélyezteti nem csak a pártatlanság elvét, hanem a függetlenséget és jogbiztonságot is, amelyek az OLAF vizsgálati munkáját alátámasztják. A visszautasítási döntésekkel kapcsolatos folyamatbeli gyengelésekről, gyengeségekről nyolc ajánlást fogalmaztunk meg, és küldtük el az OLAF főigazgatójának. Az ajánlások célja, hogy biztosítsuk a jó adminisztráció el, e, elveinek való megfelelést, az OLAF hatásköreinek teljes kihasználását a szabálytalanságok feltárása során, a megfelelő dokumentumvezetés, és az igazolt helyzetekben a szabályok betartása, és hogy ösztönözzük az Olafot arra, hogy aktív szerepet vállaljon, következetes legyen a kiválasztási folyamatban, annak érdekében, hogy a hasonló eseteket azonos módon kezelje. Így biztosítható a jogbiztonság, az átláthatóság egy-egy döntéshozatal során a felügyelőbizottság nevében nagyon örülök abban, hogy 2019-ben és a szelekciós folyamatot sikerült karcsúsítani, és a felügyelőbizottság látta, hogy már hét ajánlásunkat meg is valósították. A fennmaradó nyolc ajánlást is remélhetőleg a visszautasított esetek rendszeres beszámolásával kapcsolatban végre folytják hajtani. Végül pedig szeretném tisztázni, hogy a felügyelőbizottság 2017-ben ellenőrizte ezeket a, az eseteket, és az emberi erőforrás hiányok miatt az administratív hely változtatás és is nehezítették hogy az OLAF dokumentumokhoz hozzáférjünk az esetkezelési rendszerhez. Ezek voltak tehát azok az okok, amelyeket persze az elnök asszony is említett, és megfelelően indokolják az előző évre vonatkozó jelentésünket. Az OLAF véleménytervezetének vizsgálatát követően adták ki az, olasz, az OLAF jelentést idén. A felügyelőbizottság elnöke ahogy az előbb hallottuk, A bizottság nevében reméli, hogy lesz még egy vélemény. Nagyon szorosan együttműködünk a tagállamokkal minden OLAF vizsgálatban, a, és az Európai Uniós intézményekkel is. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen én is. Nagyon érdekes előadás volt. Szadowski kollégát szeretném megkérni először, aki az Olaf eh, jelentés előadója. Tomás, hallasz minket? Igen, ó, hát ez tökéletes. Látunk is és haj, hallunk. Tökéletesen szerveztétek meg ezt, eh, és viszitek a munkát az igen nehéz időben. Szörnyűséges időket élünk meg Általában kórházban dolgozom, de ma szabad napom van. Úgyhogy eh, remek alkalom arra, hogy erről a fontos kérdésről tárgyaljunk. Köszönöm Olafnak a kiváló munkát, és eh, köszönjük, hogy az ajánlásainkat komolyan veszik. Annak is örülök, hogy hat év után végre azt látom, hogy igazi párbeszéd indul el a felügyelőbizottság és az OLAF között. Az OLAF főigazgatója úgy gondolom nagy mértékben továbbfejlesztette az OLAF-ot. Azt követően, hogy az OLAF lezárja a vizsgálatát, ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Uniós intézményeknek. A nemzeti kormányzatok pedig általában mm, bűnügyi eljárást indítanak, pénzügyi ajánlásokat intézkedéseket hoznak, vagy egyéb intézkedést. A pénzügyi kihatása ezeknek az intézkedéseknek óriási. A vizsgálatok is ezt leszögezték. 2018-as ajánlásokban láttuk már, hogy, a, hogy mintegy 7 milliárd eurót lehetne az Európai Uniós költségvetésbe visszahozni, ennyi lehetne a a visszafizetési összeg. Igazán gratulálok a munkatársainak, hiszen kiváló munkát végeznek. Három rövid kérdés van. Először az Olaf nyomon követi az ajánlásainak végrehajtását a tagállamokban, és igyekszik-e megérteni, hogy a nemzeti jogszabályok miért utasítanak vissza olyan sok OLAF beadmányt, és mi a tagállamoknál az ajánlások végrehajtásának a szintje. A második az olasz nyomozati jogkörei, a harmadik pedig gyakorlati lehetőségek, amelyek nem teszik lehetővé, hogy hogy bűncselekményekre vonatkozóan átfogóan adatot gyűjtsenek. Hogyan lehetne ezt a helyzetet javítani annak érdekében, hogy az Olaf zárójelentés is hatékonyabb lehessen, vajon minden nyomozati tevékenységet le kellene, el kellene végezniük. Végül, és nem utolsó sorban, az Olaf Jacek Kravcsuk ellen is e, vizsgálatot indított, le is zárult ez, és le kellett mondania a gazdasági Szociális és Szociális Bizottság az EGSB-ben betöltött pozíciójáról. A 2020-2021-es periódusra vonatkozóan milyen terveik vannak, hiszen a belga hatóságoknál is folyamatban vannak eljárások, vannak-e lépések, amelyeket az OLAF ebben az esetben, ilyen esetben is tehet. Köszönöm szépen, minden jót kívánok, és remélem biztonságban vannak. Köszönöm szépen én is, Villa Villaitelát kérem, hogy válaszolja meg eh, Thomas kérdéseit, és aztán Katarina Kinicsi kap szót. Mr. Itala, you can press the speak button, please. Can you hear me now? Ugye hallanak most? Igen. Igen, főigazgató úr, és látjuk is. Köszönöm szépen. Nos, köszönöm a kérdéseket és a megjegyzéseket. Mint mondtam, a, a 39%-os az ajánlásainknak a végrehajtása, Erről nagyon sokat beszéltünk. A legfontosabb ezzel kapcsolatban az, hogy a tagállamok javítsák a végrehajtási arányt, és meg kell nézni, hogy mi az, amit mi is javíthatunk. A fontos, hogy az ügyészséggel, illetve a végrehajtó hivatalokkal, ügyészségi hivatalokkal közvetlen kapcsolatunk legyen. A tagállamokkal, köz, én is magam is személyesen kapcsolatba léptem az illetékesekkel, a fontos országokban tárgyaltunk, azokban az országokban, ahol problémák vannak, vagy azokban az országokban, amelyek nem tartoznak a, az EPO tagországok közé. Az EPO az Európai Szabadalmi Hivatal munkájának megkezdéséről is kérdeztünk. A nem EPO tagországokkal azonban meg óvatosnak kell lennünk, mert meg kell nézni, hogy mi az oka annak, hogy nem járnak el ügyeinkben. Még ha van is felhatalmazásunk arra, hogy az ajánlásokat követően is lépjünk, azt szeretjük, hogyha az ügyeket végrehajtják, és a, a végrehajtók, az ügyészek, hogyha úgy látják, hogy valami baj van az ajánlásunkkal, akkor fontos, hogy visszajelzéseket kapjunk. Mindkét oldalnak tehát fejlődnia kell. Az utolsó kérdés pedig, nos, hogy mit tehetünk a, az EGSB ügyel kapcsolatban. Ez most egy bíróság előtt lévő ügy, nem az én feladatom ezzel kapcsolatban vélemény nyilvánítani most. Mi az ügyet átadtuk, a magunk részéről lezártuk, és ajánlásokat fogalmaztunk meg rá. Most más hatóságok feladata, hogy ezzel foglalkozzon. Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, Köszönöm uh, Villa Itelének, és akkor most megadom a szót Katarina Kinicsinek. Katarina, can you hear us? Katarina, hall minket? Igen, nagyszerű. Hear you. Thank you, thank you so much. Köszönöm, kedves elnök asszony, köszönöm az én részemről is, azért, hogy meg tudták szervezni a bizottságunk számára ezt a nagyon fontos ülést a nehézségek ellene. Mindenkit üdvözlök, és köszönöm a főigazgató úrnak, valamint Mulder elnök úrnak a jelenlétet. Itala úrnak köszönöm az előadást, amely konkrét eseteken mutatta be azt, hogy mennyire fontos az Olaf munkája, és örülök annak, hogy személyesen is hozzá tudtam járulni az Olaf új rendeletéhez. Marinescu kollégánával együtt és másokkal együtt dolgoztunk azon, hogy elérjük a célokat, és megfelelő eszközöket kapjon az Olaf ahhoz, hogy célját, alapvető feladatait elérje, és egyre hatékonyabb legyen az európai pénzek védelmében. Ezt egybe egyeztetve fogja végezni az Európai Ügyészséggel. Én azt gondolom, hogy ez különösen fontos, mert jelenleg minden országban pénzügyi nehézségek vannak, amely leginkább a Covid-nak róható fel, de innentől kezdve egyre nagyobb szerepe lesz az Európai Uniónak a Next Generation EU programmal, amely majd az országok fellendülését hivatott előmozdítani. Nagyon nagyon fontos mindent meg tenni annak érdekében, hogy elkerüljük azt, hogy a pénzek elérjék a céljukat, és nehogy elterelődjenek szervezet bűnözői célok felé. Ezért fontos az elcsalt pénzeket visszaszerezni is. Az egyik kérdésemre már is válaszolt a igazgató úr e, azzal kapcsolatban, hogy mi történik azokkal az ajánlásokkal, amelyek e, e, a visszaszerzésre irányuló ajánlások után következnek. Tehát mi, mi történik ezekkel az ajánlásokkal? És a következő kérdésem az, hogy az Olaf, illetve mások is mennyire tudnak figyelmet fordítani azokra a területekre, amelyek különösen veszélyesek, például eh, környezetvédelmi átminősítések eh, esetében, eh, hiszen látjuk, hogy az Európai Unió egyre több pénzt fektet a környezetvédelemre. Ugyanígy az egészségügyi csalásra is fel kell hívni a figyelmet, hiszen a pénzeket a COVID célokra kell költeni, és nem másra. A nyomozati eh, prioritásokat hozzáigazítja az Olaf az újonnan felmerülő eh, ügyekhez, célokhoz. Tudjuk azt is, hogy eh, együtt kell működniük az ügyészséggel, lesz egy megállapodás erre vonatkozóan, egy working arrangement. A kérdésem az, hogy ezek a megállapodások, ez a megolda, megállapodás megjelöl le olyan ágazatokat, ahol különösen nagy a csalás kockázata, illetve eh, megjelölik-e azt, hogy mely esetekben kell eh, visszaszerezni a pénzeket. És akkor nem akarom nagyon rob, rabolni az időt, gyorsan befejezem. Nagy meggyőződésem, hogy az Olafot megfelelő pénzzel kell ellátni annak érdekében, hogy elvégezhesse a különösen fontos munkáját, és nagyon örülök annak, hogy e, ilyen jó az együttműködés a felügyelő bizottságával. Bízom abban, hogy ez a jó együttműködés jellemzi majd az ügyészséggel való együttműködést is, és mindannyian együtt fogunk működni a cél érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Katarina. Ha lehet, akkor most átadom a szót Martina Blamajovának. Remélem, hogy Martina is sikerült Martinának is sikerült bekapcsolódnia. Martina, hallasz minket? Igen. Üdv, Monika, hello. Uh, uh, Remélem, hogy mindenki jól van. Mónika, mindenki egészséges. Nos, nagyon jó dolog legalább így a kamerán keresztül látni önöket. Gratulálok a főigazgató úrnak a 2019-es éves jelentéshez, és ahhoz is, hogy harmadik évtizedébe lépett az OLAF. Gratulálok a 2019-es munkához. Néhány dolgot kiemelnék a jelentésből. Az első kíváncsiságból az ITRE tagjaként engem különösen érdekel a legújabb technológiák felhasználása beleértve a mesterséges intelligenciát. Az éves jelentésben szerepel az, hogy az mesterséges intelligenciát nem csak a vizsgálatok támogatására fogják használni, hanem arra is, hogy a csalás megelőzést előmozdítsák, illetve elemezzék a, azt, hogy hol vannak esetleg joghézagok, illetve administratív hiányosságok. Van-e becslése arra vonatkozóan, hogy a, pénz, a mesterséges intelligencia ténylegesen mikor kezdi el támogatni az Olafot? Ami a felügyelőbizottság jelentését illeti, az szerepel benne, hogy az ügyrendkezelési rendszer nem feltétlenül, nem teljesen lett ki építve, illetve megvalósítva. Mivel 2020 lassan véget ér, láthatunk-e, hallhatunk-e valamit arról, hogy ez 2020-ra javult-e, hiszen egy hónap múlva, két hónap múlva vége 2020-nak is. Jó lenne tudni, hogy mikor eh, kerül végle, ténylegesen alkalmazásra az ügykezelési rendszer. 223 eh, vizsgálatot nyitottak 1900 eh, bocsánat, 2019-ben, 181-et lezártak az év végén növekvő számú nyitott vizsgálat van, 456 eh, volt 2019 évén, év végén. Az Olaf eh, fogja bírni eh, energiával ezt a vizsgálati terhet, illetve a növekedette az EU tisztviselők körében feltárt ügyek vizsgálata, és ennek milyen lehet az oka fontos, hogy az Olaf ajánlásait kövessék. Az Olaf ajánlásainak figyelem, figyelmen kívül hagyását a tagállamok általában bizonyíték hiányával szokták indokolni. Amennyiben ez egy rendszer szintű probléma, nem lehet, hogy az Olaf esetleg tudna tenni valamit a helyzet javítása érdekében? Hogyan ítéli meg az Olaf azt, hogy most van elég bizonyíték, vagy nincs elég bizonyíték? E, utolsó kérdésem a felügyelőbizottsághoz szól, e, de igazándiból válaszolhat rá a főigazgató úr is nincsen végleges megállapodás az OLAF és a felügyelő bizottság között az, a dokumentumokhoz való hozzáférésről. Mikor lesz ilyen megállapodás? Mindenki vigyázzon magára. Köszönöm szépen. Köszönöm, Martina. És akkor most megadom a szót Vile italének, hogy Katerina Kinicsi és Martini Labéjova kérdésére válaszoljon. Látunk, látjuk és halljuk, köszönöm elnök asszony. Több kérdés is elhangzott, megpróbálom nem kihagyni őket. Először is eh, én is örülök eh, annak, hogy eh, contribution of the... hogy a képviselők között is voltak olyanok, akik nagyon aktívan részt vettek a 883-as rendelet kialakítása, módosításában, felülvizsgálatában, ami a határon átnyúló szervezett bűnözést illeti, ez egyre gyakrabban történik meg, ez egy séma, egyre gyakrabban találkozunk határon átnyúló ügyekkel, nagyon sok tagállamra jellemző ez, és ezek a bűnözők okosan használják ki a tagállamok hiányosságait. Nekünk tehát ezekre kell koncentrálnunk. Az EPO-val kapcsolatban sok eredményre számítok az együttműködésből kifolyólag. a koordináció és az együttműködés az EPO-val, az folyamatban van, hamarosan véglegesítjük az úgynevezett working arrangementet, egy nyitott kérdés van még, remélhetőleg az elkövetkezendő hetekben ez az együttműködési eh, szabályzat ez elkészül. Ami a környezetvédelmi ügyeket illeti, nyilván egyre több pénz kerül a zöld megállapodás miatt, a Green Deal miatt a környezetvédelemre, és hát a csalók is követik a pénzt, ez mindig így van. Ezért is hoztam egy példát a mostani jelentésben is erről az angolna fajta, fajról, amely rámutat arra, hogy milyen tágan kell értelmezni a környezetvédelmi csalásokat. Aztán ott volt a másik probléma, a, amire szintén utaltam a jelentésben, kérdésben a műanyag hulladék. E, erre a területre is benyomult már a szervezett bűnözés, a műanyag hulladékot exportálják Európán kívülre, ahol aztán fogalmunk sincs, hogy mi történik vele. Azt is látjuk, hogy erősebben fel kellene lépni, de gyakran a szervezett bűnözői körök, amikor felvásárolják a műanyagot, nem költenek EU pénzt erre. Ebben az esetben mi nem tudjuk őket kinyomozni, még akkor sem, hogyha megvan a tudásunk, és információnk is, de nem mehetünk utánuk, mert nincs hatáskörünk. Tehát itt vannak hiányosságok vagy joghézagok ezen a területen. Aztán meg kell vizsgálni a biodízel kérdést is. Van a fakitermelés, különösen a védett erdőkre gondolok. Tehát sokkal többet kell tenni, eddig is aktívak voltunk a környezetvédelmi területen, de sokkal többet kell tenni. Martina Gyabálova kérdéseire áttérve, mesterséges intelligencia rendkívül fontos. Van egy speciális projektünk annak kihasználására. A fontos dolog az, hogy megfelelő információ álljon rendelkezésre, ezért is kértük, hogy minden szolgálat adatbázisához hozzáférjünk, és ráereszthessük a mesterséges intelligenciát, amely aztán jelzi a problémákat, és mi visszatérhetünk ezekre az ügyekre, és azonosíthatjuk a problémákat. Ez a munka még folyamatban van. Már most alkalmazunk mesterséges intelligenciát. A maszkok ügyében például láttuk azt, hogy nagyon sok hamis maszk érkezik az Európai Unióba, elég sikeresen tudtunk fellépni ezen a területen. A menedzsment rendszerünket illetően van egy tervünk, amely eredetileg jövő februárra készülne el, és aztán a menedzsment módra térünk át, ami nem annyira bonyolult és drága dolog. Megpróbáljuk tartani magunkat a menetrendhez, de ezzel egy időben kell az új rendeletet is végrehajtani, ehm, a 883-as rendeletet a felügy, és együttműködni a felügyelőbizottsággal, tehát lehet, hogy kisebb késlekedések lesznek, késedelmek lesznek, de eh, nem számítok jelentős késedelemre. A jövő év elején meg lesz ez a dolog. Ami azt a kérdést illeti, hogy fogjuk-e győzni, bírunk-e ezzel a sok ügyjel, nagy kihívás volt ez az időszak az Olaf számára, mert csökkent a tisztviselők száma 2016 után az EPO-hoz csoportosítanak át 45 helyett tőlünk, tehát kevesebb az emberünk és több a munka. Új kihívások vannak, a Covid is okoz új kihívásokat, oda kell koncentrálni a környezetvédelmi ügyekre, és egyéb jellegű csalásokra, de én nagyon büszke vagyok az embereimre, nagyon sokat dolgoznak, hosszú napokat töltenek az irodában, a hétvégéiket is feláldozzák, mindent megtesznek. Ahogy látják a példákból is, az eredményekre is büszkék lehetünk Jövőre, amikor az epo val elkezdünk együttműködni, majd meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan működik ez az együttműködés az erőforrások szempontjából, és hogyan érhetjük el a legjobb eredményeket. Volt még egy kérdés a dokumentumokhoz való hozzáférésről, illetve a bizonyítékok hiányáról. Az ügyészségekkel kell leülnünk a nemzeti ügyészségekkel. Tudnunk kell ugyanis, hogyha ők azt mondják, hogy nem elégséges a bizonyíték, amely alátámasztja az ajánlásainkat, akkor ebből persze mi tanulni fogunk, de amikor én leültem az ügyészekkel, akkor egyre kevésebbszer hangzik el az a, az, az érv, hogy, hogy kevéssé megalapozottak az ajánlásaink, tehát nincs elég bizonyíték én azt gondolom, hogy jelentősen javult a munkánk ezen a területen, ami pedig a dokumentumokhoz való hozzáférést illeti. Én köszönöm a felügyelő bizottságnak a konstruktív hozzáállást 2019 folyamán, amely folytatódik egészen a mai napig lesz eh, egy, eh, van egy megállapodásunk, hogy hogyan dolgozunk együtt. Ezt átküldtük már az Európai Bizottság jogi szolgálatának, hogy véleményezzék. Eh, a felügyelő bizottság megkaphatja a munkájukhoz szükséges összes információt. Köszönöm, elnök asszony. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen Vilei Telának a pontos válaszokat. Most pedig szeretném megadni a szót Michel Rivázinak. Az függetlenek részéről nincs senki, illetve idén részéről Michel Rivázi. Jó napot kívánok, kollégák! igazgató úr, alaposan átolvastam az éves Olaf jelentést, és azt láttam, hogy különböző európai intézményekkel szemben 28 vizsgálatot folytattak, kettő az Európai Bizottságnál dolgozókat érintett 2019-ben. Kérdésem tehát um, arra vonatkozik, amikor egy a European Observatory, eh, Europe Observatory civil szervezet eh, hozta azt eh, nyilvánosságra, hogy tulajdonképpen itt összeférhetetlenség van, ez a úgynevezett forgóhajtó effektus, amelyre vonatkozó szabályokat az Európai Bizottság nem tartja tiszteletben. A kinevező hatóság a belső hatóság engedélyét kell egy volt európai alkalmazottnak kérni, amikor eh, két éven belül azután, hogy kilép az intézményektől, szeretne valamilyen fizetett eh, funkciót vállalni. Volt egy korábbi magas beosztású európai tisztviselő, aki egy távközlési cégnél vállalt beosztást, és ez gyakorlatilag a Vodafone lobbistának engedélyezték, hogy elmenjen két, azon belül két évvel az, azután, kevesebb mint két évvel azután, hogy kilépett az Európai Bizottság soraiból. És mégis három hónappal később egy Facebook klubistává engedélyezték a kinevezését egy olyan korábban magas szintű európai bizottság alkalmazottnak, aki pontosan ezzel a területtel foglalkozott. Az úgynevezett kinevező hatóság, nem értem, hogy akkor az összeférhetetlenség szabályait pontosan hogy értelmező. 957 ilyen kérés érkezett, ezek közül mindösszesen hatot utasítottak el. Minden többi esetben engedélyezték a bizottságtól kilépők esetében, hogy ilyen pozíciókat betöltsenek. Úgy érzem, hogy itt az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat semmivel veszik, és ezt az úgynevezett forgó ajtó szabályt nem tartják be. Éppen ezért azt várom a az Olaftól, hogy erre vonatkozóan esetleg egy külön jelentést készítsen, eh, hiszen eh, eh, már régóta megszülettek azok a szabályok, amelyek pontosan azt kívánják elkerülni, hogy az Európai Bizottságnál dolgozók, vagy akár maguk az európai biztosok, miután munkájuk véget ér, lobbistaként folytassák mindazon tudás birtokában, amit megszereztek az európai intézményeknél. az AIPN rövidítése hallgató úgynevezett kinevező hatóság döntése, ez minden esetben ne az gyakran a főigazgatók vagy biztosok esetében nem is tudom pontosan ki az, aki ezt jóvá hagyhatja, de azt hiszem, hogy ez aláássa jelentősen az Európai Bizottság hitelességét, éppen ezért szeretném, hogy szeretnénk tudni, hogy pontosan mennyire súlyos a helyzet, az úgynevezett forgóhajtó hatás, eh, mennyire nagy méreteket ölt. Ez egy nagyon fontos kérdés, amely még egyszer mondom, alássa az Európai Bizottság eh, hitelességét és eh, a lobbistákkal kapcsolatos szabályokatnak a végrehajtását sem segíti, hogy jó lenne, hogyha esetleg erről egy külön jelentést készítenek. Köszönjük szépen Michel Rivezinek, Daniel Freund következik, azt pedig, azt követően pedig Kuszt úr. Danke. Monika, thanks Wille for, for being with us. Köszönjük. Köszönöm szépen, Monika. A kereskedelemmel kapcsolatban meg kell, hogy mondjam, egy kicsit tanácstalan vagyok. Hogyan lehet éveken keresztül azt vinni, amit csinálnak, ilyen fantasztikus munkát, hétvégeken dolgoznak, túlóráznak, minden megtesznek azért, hogy az EU költségvetés elleni csalásokat feltárják, és egyre kevesebb nyomozás az, amelyet a tagállamok aztán tovább visznek. És ahogy ön, ön is említette, jobb együttműködésre van szükség a nemzeti hatóságokkal. Ezt én is aláírom természetesen az elmúlt években, nem, elmúlt élek alapján nem igazán tudom, hogy teljes képet látunk-e. Nem tudom, hogy azokban az országokban, és talán vannak példák is, ahol a nemzeti hatóságoknak egyszerűen nem érdeke, hogy a bíróság elé vigye azokat az eseteket, amelyeket önök munkatársaikkal feltárnak. Vajon a bizottság tud a konkrét esetekről? Mm, tudják, hogy a bizottság eh, sokkal többet tud erről megtudni, mert ha a nemzeti hatóságok bizonyos esetekben például nem ellenőriznek, nem, eh, nem viszik bíróság elé, akkor tulajdonképpen a tagállam ha továbbra is kapja a pénzt, akkor továbbra is szisztematikus csalás lehetséges az ellenőrző mechanizmusok hiányosságai miatt. Nem tudom, hogy van-e valami, amit tehetnénk még, hogy garantáljuk, hogyha nincs reagálás, hogyha nem helyezi vád alá a a feltárt esetekben érintetteket, akkor kell tennünk még valamit. Köszönöm szépen, Dániel. Nagyon sokrétű problémát érintesz, amelyet Villaitele már régóta ismer. Nem tudom, Villaitele Michel után eh, és Daniel Freund kérése után akar-e rögtön válaszolni. Ville? Ville. Can you? ah, now we hear and see you. Látunk, hallunk. Köszönöm szépen. Először is Rivezi képviselő asszony kérdésére reagálva. Tudom, hogy ez a forgóajtó jelenség mennyire vitatott, de hát az Olafnak igazából nem tiszte ez ügyben nyilatkozni, hiszen ez a bizottság belső szabályai alá tartozik. Delier Freund kérdésére reagálva pedig 39% hangzott elszámként. Vannak tagállamok, ahol ez 10%-kal több is lehet ez az arány, de és akkor azt mondjuk, hogy ez jó eredmény? Nekem ez csak akkor jó eredmény, hogyha 100%-os a váremelés aránya. Az Olaf vizsgálatot végzők, nyomozók számára persze frusztráló, amikor hónapokat ölnek abban, hogy alaposan felderítsenek egy ügyet, majd nem történik semmi, de hát ugye a mi mandátumunk eddig eh, terjed. A nemzeti hatóságoknak mi csak ajánlásokat tehetünk, semmi több. A az Európai Ügyészséghez nem csatlakozó országokkal szeretnénk különösen szoros együttműködést folytatni. Fölvettem a kapcsolatot a főügyészekkel, például Magyarország esetében a főügyész megkerestem, hogy legyen egy kontaktpont, legyen egy jól működő munkakapcsolat. Nem csak Magyarország esetében, hanem a többi tagállam esetében is szeretnénk ilyet tenni, mert a számok néha könnyen hazudnak, éppen ezért esetről esetre szeretnénk végigmenni azon, hogy miért nem történt vádemelés az egyes esetekben. Tegnap adtunk ki egy sajtóközleményt, a titkárság, a Koncak titkárságának nyilván megvan ez, ezt Magyarországi főügyésznek küldtük el, ahol most az a döntés született, hogy megteszik a vádemelést. Lehet, hogy ez csak egy kiragadott eset, de mégis úgy érzem, hogy ez egy fontos első lépés lehet. mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, önöktől azt várjuk, hogy segítsék a munkánkat. A tagállamokkal kell együttműködünk, az önök támogatására számítunk ebben, hogy esetleges nyomásgyakorlással hassanak oda. Ez több esetben is sokat segíthet. Köszönjük szépen, Vile. Köszönöm szépen, Joachim Kusznak adom meg a szót. Látunk és hallunk, Joachim. Remek, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy engem is még be tudtak emelni a csoportba. Na de mindegy, köszönöm szépen Itala úrnak mindannak a visszaigazolását, amit az elmúlt években a, a PIF jelentésnél már eh, láttunk. A 2019-es Olaf jelentés már sokkal jobb. Úgy gondolom, hogy nagyon jó, konszolidált út ez. Üdvözöljük ezt. Úgy látjuk, hogy sok minden történik. Mégis a sikerek ellenére az ember, azonban határok is vannak sajnos, és eh, korlátok, Itala úr is említette, nem lehet a jó munkát eh, folytatni akkor, hogyha 45 ember végzi csak, az nem lehet, hogy a nemzeti hatóságok nem segítik őket, és nem lehet a munkát akkor sem végezni, ahogy Freund úr mondta, nem viszik tovább ezeket az ügyeket. Ez megengedhetetlen. És még egy dolog, amit eh, látok, és eh, elhangzott már, említés szintjén, hogy az adatbázisokhoz való hozzáférés, a helyi programok kivizsgálása, a helyszíni vizsgálatok is csak korlátozott mértékben lehetséges. Olafnak nincsen szabad, teljesen szabad hozzájárása, hozzáférése ezekhez. Úgy gondolom mindent meg kell tenni Itala úr nyugodtan forduljon hozzánk, hogy mi magunk is a parlamentként aktívan tudjuk az, ezt az utat, akár törvényi formában is egyengetni ahhoz, hogy Oláf az égetően fontos munkáját el tudja végezni. Itala úr, kérem munkatársainak adja át szakbizottságunk köszönetét is, mert valóban ezekben a nagyon nehéz időkben kiváló munkát végeznek. Ha most a plená, ott ülnénk a teremben, akkor azt hiszem mindannyian tapsolnánk. Sajnos erre most nincs mód, de higgy el, hogy komolyan mondom, segítjük Önöket, és még egyszer köszönjük a kiváló munkájukat. Köszönöm szépen, Kúsz úr. Villa adom újra meg a szót. Mr. Kush was right, there are some limits, of course. What... Szúrnak igaza van, persze van határa annak, hogy mi meddig mehetünk. Persze, vannak korlátok, vannak korlátjai annak, amit tehetünk a, a mandátumunk alapján is, de az adatbázisokhoz való hozzáférés nagyon fontos. És a parlament, ha úgy határoz, hogy tegyen a, a visszatérítések esetének csomagjával. Nos, ez nagyon fontos, mert rengeteg pénz forog ebben kockán. A tagállamok a a végső kedvezményezettekre vonatkozó információt megtartják, mi pedig folyamatosan kérjük, hogy hozzáférjünk ehhez az információhoz. Ha ezt, ezt kellene biztosítani, ha elvágják ezt az utat, akkor nem lehet, akkor senki sem tud nyomozni. Nagyon fontos. Tehát nagyon fontos az információhoz való hozzáférés az EU-n belül más szolgálatok számára, más szolgálatoknál teljes jogú hozzáférést kell biztosítani nekünk. Ez alapvetően fontos, hogy a munkánkat helyesen végezzük. Szeretném megköszönni kedves szavait, természetesen továbbítom munkatársaimnak. Thank you very much, Ville Itele. Köszönjük szépen Ville Itelának. Az LKR-től úgy látom nincsen senki, aki hozzá kívánt szólni. Ha igen, akkor azonnal jelezze számunkra. A GUE-ra ugyanígy vonatkozik. Ha van valaki a gue tól aki hozzá kíván szólni, akkor jelezze. És most Marian Marinescu-t kérem. Ő a következő hozzászóló. Yes, hello, um, uh, chair. Igen, köszönöm szépen elnök asszony. Nagyon örülök, hogy újra láthatlak, Monika. Egy nagyon rövid kérdést engedjenek meg a kollégák nekem, mert már más kérdések elhangzottak. Azt szeretném tudni, hogy a helyreállítási alapból, illetve bocsánat, a visszaszerzendő pénzekből 2019-ben mennyi az, amennyi pontosan sikerült visszaszerezni, visszatérítetni. Merjent elvesztettük, de próbálunk vele újra kapcsolatba lépni. Azt hiszem a kérdés viszont világos volt, mennyi pénzt sikerült valójában visszaszerezni. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Ilyen adattal sajnos nem tudok szolgálni, mert nem a mi feladatunk ez konkrétan, hanem a tagállamuk. Illetve más szolgálatok dolga ez. Öt évre próbál visszatekinteni ez ügyben a Task Force. Mi együtt próbáljuk ezeket a számokat valahogy összerakni. Nem könnyű persze ez, mert nagyon sok technikai kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottsághoz fordultunk, hogy november végén próbálják nekünk megmagyarázni ezeket az adatokat. Amint ezeket megkapjuk, ezeket eljutatom majd önöknek, de ami igazán fontos az emberek szempontjából, az mégiscsak az, hogy tudjuk, hogy az adófizetők pénzének milyen százalékát sikerül vissza szerezni. Marian marionescu nak köztartozunk köszönettel. Mariannal nem mindig könnyű, de most valóban jó volt együttműködni, nagyon ritka az, vagy hát nem gyakori, hogy egy képviselő ennyire tisztában legyen az összes számmal és részlettel. Köszönjük szépen Vilei Telének. Szerintem KONT szakbizottság számára igenis érdekes lenne azt tudni, hogy pontosan mennyi pénz jutott vissza, mennyit sikerült visszaszerezni. Katalina Kinicsi újra a szocialista ö, frakció nevében szeretne még egyszer hozzászólni. Csinicsi asszony, hogyha szeretne hozzászólni, akkor nyomja meg a lap alján a speak gombot. Katarina, esetleg még egyszer. Köszönöm, Mónika, köszönöm, hogy adnak, adnak lehetőséget, hogy még egyszer megszólaljak és kérdezzek. Egy kicsit visszatérnék arra a témára, amely a köztisztviselők ellen irányuló vizsgálatokat taglalja. Én szeretnék feltenni egy kis kérdést ezzel kapcsolatban, az, a, ahhoz képest, ami itt most elhangzott. Mulder úrhoz a vizsgálatok miért csak rövid időre vonatkoznak, miért nem lehet elkövet, elképzelni olyat, hogy a közelmúltból vegyenek ügyeket például megérteni azt, hogy mi a probléma, és aztán tudjunk beavatkozni. Valamilyen módon tehát ezeket a vizsgálatokat aktualizálni kellene ahhoz, hogy meglegyenek az utalások és az adatok ahhoz, hogy, hogy mi magunk is a bizottságunk, eh, azokat fel tudjuk dolgozni. Tehát további eh, információkra lenne szükség az ilyen vizsgálatok időbeli behatároltságáról. Köszönöm szépen, Katarina. Jan Muldernak adom meg a szót. Jan? Jan, hallasz minket? Ah, now we can see you, and I hope we can... Most látunk. Reméljük, hogy hallunk is. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez az időszak, amire a jelentés vonatkozik, valóban egy kicsit már olyan időre, időről szól, ami a titkárságnál, amikor a titkárságnál a forráshiány volt a jelen, jellemző, de a felügyelőbizottság legközelebbi ülésén mindent megteszünk azért, hogy egy jelenhez közelebb álló időszakot vizsgáljunk meg az Olaf munkájában, és akkor meg tudjuk majd nézni azt is, hogy egy-egy esetet miért utasítottak vissza, és miért nem. Köszönöm szépen a javaslatot. Mint mondtam, ami engem illeti, remélem, hogy a válasz pozitív lesz, de meg kell, hogy beszéljem a kollégákkal. Köszönöm, köszönöm, Ján. Most pedig Cseh Katalinnak majd Lefteris Krisztoforunak adom meg a szót. Köszönöm szépen, kedves kollégák, jó napot kívánok! Köszönöm kiváló előadóinknak az előadást. Nagyon örülök annak, hogy elhangzott már többször, hogy a közbeszerzés csaláshoz vezethet, és ez ellen felléphetünk. Itala úrnahoz pár kérdésem van. Említette, hogy mennyire fontos, hogy a vád alá helyezés arányát növeljük, különösen azoknál az országoknál, amelyek nem EPU tagok. Biztos vagyok abban, hogy Magyarországra is ellátogatott, hiszen említette, hogy tárgyalt a, fő ügyé, a legfőbb ügyészsel is milyen eh, problémákat találtak, amely eh, akadályozta a vád emelések számának vagy arányának az emelését. Másrészt pedig, szintén ehhez kapcsolódva, hogyan kívánják azokra az országokra irányítani a tevékenységüket, hogy a nem e vizsgálják hogyan lehetne az ügynökséget fej, hatékonyabbá tenni, több forrásra van ez szükség ahhoz, hogy ezekre az országokra is figyeljenek. A következő kérdésem, más kollégák is említették, a, a következő pénzügyi periódusakkal kapcsolatban és azzal, hogy a gazdaság milyen kihívások előtt áll. Nem tudom, hogy az Olaf csökkentett létszámmal képes lesz-e arra, hogy a különböző kétséges költségvetési sorokra vonatkozó vizsgálatokat teljes mértékben elvégezzék, kötelességüket nek eleget tegyenek-e. Marinescu úrral kapcsolatban pedig, illetve az ő kérdésére vonatkozóan azt kérdezem, hogy az OLAF ajánlását követően a, a visszafizetendő pénz, pénzösszegekkel kapcsolatosban a bizottság tisztában van-e ennek a jelentőségével, tudja-e, hogy milyen arányban fizetik vissza a pénzeket, milyen forrásból. Lehet-e az Olaf adatokhoz hozzáférni a jövőben ezzel kapcsolatban, illetve meg tudnak-e osztani erre vonatkozó információt velünk? Köszönöm. And then I would like to give the... Köszönjük szépen. Krisztofor úr következik, aztán ismét Vile Itele. Lefteris. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 2019-es Olaf jelentés alaposan átolvastam, még az 54 oldalát, és odafigyeltem az elhangzottakra is. Az alapjelentést olvasva bizonyos megjegyzések, kérések felmerültek bennem. E, Vileitele egy-két dolgot e, megvilágosított, tisztázott, illetve lehetőséget biztosított számomra arra, hogy e, saját következtetéseket vonjak le. Arra kérdésre vonatkozóan, hogy mi lenne, hogyha nem lenne Olaf, millió számra lennének botrányok, mert az Olafnak az egyik feladata egyébként pont az, hogy megelőzze a visszaéléseket. A csalás e, elleni e, fellépés egyik legjobb módja az, hogyha megelőzzük e, azokat. ...180 eset sikerült az Olafnak lezárnia, milliárd eurót sikerült visszaszerezni. Egy olyan intézményről beszélünk, amely 500 millió eurót szerzett vissza, nagy, viszonylag kevés emberrel dolgozva. Hasonlítsuk csak össze az Olafnál dolgozók számát a tagállamokban hasonló munkát végzőkkel. Ciprus esetében például 50-szer nagyobb költségvetést kell vizsgálnia az Olafnak, sokkal kevesebb emberrel. A New Generation EU helyreállítási alap esetében ezer milliárdokról fogunk beszélni. Az Olaf hogyan lesz képes ennyi emberrel valóban ellenőrizni ezt a rengeteg pénzt? Éppen ezért kérem a kollégákat, hogy gondolják ezt végig. Egy olyan Olafra van szükségünk, amelynek több alkalmazottja van, hogy hatékonyabban dolgozhasson, már csak azért is, mert ez esetleg, sőt, ez biztosan elrettenti azokat, akik azon törik a fejüket, hogy az Európai Unió pénzét családmódon módon megszerezzék. Éppen ezért fontos, hogy megerősítsük az Olafot az én hazám példáját hoztam össze hasonlításképpen, de ezt mindenki megteheti a saját hazájával. A pénzügyi forrásokra visszatérve egy független audit hatóság, amelynek a feladata, hogy a csalás ellen fellépjen, nem működhet csak akkor, hogyha pénzügyileg teljesen független ahhoz, hogy az OLAF valóban elvégezze a feladatát, és az európai adófizetők pénzét megóvják, megvédjék, ehhez teljesen függetlennek kell lenniük anyagilag is. Az Olafra fordított pénznél jobban nem is költhetnénk el európai pénzeket, hiszen ez mindig meg sokszorozza magát. 50 millió euróba került az Olafot fenntartani, és 500 millió euró sikerült visszaszerezni az Olafnak, figyelembe véve azt, hogy az Olaf léte is e, elrettentő erővel bír, még több millió euró e, csalást sikerült valószínűleg megelőzniük is. Éppen ezért segítenünk, támogatnunk kell ezt a az intézményt annak érdekében, hogy jövőben még hatékonyabban működhessen, tehát megfelelő forrásokat kell rendelni ehhez. Ezért kérem a szakbizottságunkat és az Európai Bizottságot, mi lesz a helyreállítási alap esetében, hogyan tudunk majd ennek az óriás kihívásnak megfelelni, hiszen ahogy azt a főigazgató úr is mondta, és mindjárt befejezem elnök asszony, a csalók technológiailag és minden más módon megsokszorozták az erőfeszítéseiket, éppen ezért nekünk sem szabad lemaradni tőlük. Köszönjük szépen! Efterosz nagyon lelkes szavakat hallhattunk az Olaf munkájával kapcsolatban. Vileiteléhez fordulok. Az utolsó két hozzászóló által elmondottakkal kapcsolatban mit tudnám mondani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Magyarországot teljesen véletlenszerűen hoztam példaként, az összes tagállamot felhozhattam volna példaként. Sajátos módon a Covid válság nem könnyíti meg a dolgunkat, de fontos a tagállamokkal szemtől szembe is leülni, hogyha az ajánlásainkkal nem értenek egyet, akkor azon tudunk javítani, változtatni. De szeretnénk persze tudni, hogy az adott esetekben miért nem az alapos ajánlás ellenére, miért nem történik vádemelés. Éppen ezért meg kell találni az együttműködés módját a tagállamokkal, sokkal egyszerűbb, hogyha van egy kontaktpontunk, van egy telefonszámunk, tudjuk, hogy kit kell hívnunk, és ugyanúgy, ahogy ők is tudják, hogy kit hívhatnak az Olafnál, hogyha bármiféle bajuk, gondjuk, kérdésük van. Ez az összes tagállammal így van. Az Európai Ügyészséghez nem tartozó úgynevezett nem EPO országokkal kapcsolatban ez különösen fontosnak tűnik számomra. kiemelt jelentőséget tulajdonítunk ezeknek az országoknak. A New Green Deal, a helyreállítási alap, óriási összegek forognak itt kockán, és hát a csalás a csalók számára is vonzóak ezek az összegek nyilván, ezért nagyon oda kell erre figyelni. Minden tagállamban, de különösen azon tagállamokban, akik nem csatlakoztak az Európai Ügyészséghez. Már csak azért is, mert nagyon sok határon átnyúló eset van, Éppen ezért nem mindegy, hogy ö, hogyan is ö, alakul ö, majd pontosan ez az együttműködés. Ahogy azt legutóbb is elmondtam, én nem panaszkodom. Az jó, hogy ennyit dolgoznak a kollégák. 45 posztot át kell adnunk az európai e, ügyészségnek. Ez a döntés már korábban megszületett, ugyanakkor a helyreállítási alap e, rengeteg pénzt hoz majd, amely majd nagyon sok mindenkinek kedvet meghozhatja a kedvét ahhoz, hogy megpróbáljon ebből családmódon a saját hasznára pénzeket eltenni, ezért oda kell figyelnünk arra, hogy ezt megelőzzük minden tőlünk tehető módon. Egy Olafba fektetett eurót háromszorosan térül meg, tehát ilyen szempontból valóban ez egy üzleti befektetésként felfogva és igen jó üzlet. Ennyit tudtam volna elmondani válaszképpen. Now the next speaker... Köszönöm. Deutsch Tamás a következő, és Maria Grappini. Hi, Tamás! Jó napot! Öt Tamás. Sár eh, kollégák, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves elnökasszonyt, eh, valamennyi képviselőtársamat. Milyen jó lenne személyesen tolmácsolni ezeket az üzeneteket, de hát mindannyian a koronavírus járvány eh, negatív hatásait vagyunk kénytelenek átélni. Kedves kollégák, elsőként is eh, szeretnék köszönetet mondani Itala eh, főigazgató úrnak eh, az OLAF, az Európai Csalás elleni Hivatal éves jelentéséért. Szeretnék köszönetet mondani a mai prezentációért, a mai tájékoztatóért, azért, hogy részletekben menően válaszol a kérdésekre. Voltak olyan tapasztalataink, amikor sok órán keresztül ülésezett a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, sok kérdést tettünk föl, és szinte semmire nem kaptunk választ a korábbi főigazgatótól, úgyhogy szokni kell még ezt az új e helyzetet. E, csatlakozom azokhoz a néppárti és más frakciókhoz tartozó képviselőkhöz, akiknek az a véleménye, én is ezt osztom, hogy sokkal hatékonyabb, sokkal szervezettebb, és ennek köszönhetően sokkal eredményesebb munkát végez Itala főigazgató úr vezetésével az Európai Csalás elleni hivatal. Szerintem ez a jobb munka köszön vissza a 2019-es jelentésében is az Olafnak. Három témát szeretnék nagyon röviden, alig két percben eh, érinteni. Elsőként is én is szeretném aláhúzni annak a fontosságát, hogy szoros együttműködésre van szükség az OLAF, illetve a tagállami hatóságok eh, között. Nem elfogadható az a helyzet, hogy az Olaf vádemelésre, jogi eljárásokra vonatkozó ajánlásainak átlagban 39%-át fogadják el az Európai Uniós tagállamok. Magyarország neve esete merült föl, főigazgató úr szabódott, hogy csak véletlenül említette, jó helyen említette Magyarország példáját. Magyarország esetében ez az arány 47 százalék, azaz majd 10%-kal nagyobb arányban adnak helyt a magyar hatóságok az Európai Csalás elleni Hivatal ajánlásainak. Egyetértek, hogy ez az arány is, ez az egyébként kimondottan jónak mondható, európai összevetésben jónak mondható arány tovább emelkedjen, emelkedett is 2019-ben, hiszen a megelőző évben 45% volt Magyarország esetében, az is az uniós átlagot már meghaladta, 2019 e 47 százalékra nőtt. Másodikként tisztelettel azt kérdezem főigazgató úrtól, hogy amikor az éves pénzügyi korrekciók arányát tüntetik föl, akkor mód és lehetőség van-e arra, hogy egy adott év vagy adott öt éves időszakban az OLAF által javasolt pénzügyi korrekció az mely időszak tagállami döntéseivel érintett projektekhez kapcsolódik. Magyarország esetében azért kiugróan magas a pénzügyi korrekcióra vonatkozó arány, mert egy 2010 előtti időszakban gyökeredző ügy a baloldali kormány által menedzselt négyes metró beruházást érintő nagyon nagy félmilliárd eurós összeget is elérő csalási ügye rontja ezeket a számokat. Fontos lenne a tisztánlátás szempontjából ezek a kérdéseket ismerni. És végül, de nem utolsó sorban szeretném arra felhívni a figyelmet, ugyancsak más képviselőtársaim ezt már említették, hogy a tagállamok uniós forrás felhasználása mellett az uniós intézmények uniós forrásokat felhasználó működésére is fokozott figyelmet kell fordítani az Olafnak, semmilyen formában ne legyen csalás, visszaélés, korrupció az uniós intézmények működését illetően. Köszönöm a lehetőséget. Thank you very much, Tamás. The next uh, speaker is Maria Grappini. Köszönöm, Tamás. Maria Grappini a következő hozzászólónk. Ramurnas Tudogária a követke, az azt követő. Okay, Monika, okay, it's okay? Yes. Hallanak? Yeah, you, hello. <laughs> Mulțumesc mult, mă bucur uh, să te văd, Monica. Îmi pare rău că nu putem decât așa să lucrăm. Köszönöm, uh, Monika. Uh, sajnálom, hogy csak így tudunk együttműködni. Köszönöm a főigazgató úrnak vannak eh, azért eh, problémák is, ugye a közbeszerzésekkel, illetve a hamisítással, és eh, ez Romániában is problémát okoz. A textiliparra gondolok elsősorban. Főigazgató úr, tudni szeretném, hogy milyen módosításokat várhatunk el az Európai Bizottságtól, mit kérjünk, mert mert nyilvánvalóan nem fogjuk tudni teljesen kiiktatni a hamisítást, legfeljebb korlátozni. De az egész Európai Unióban szükség lenne ugyanolyan termékigazolásra, mielőtt az a piacra kerül, hogyha harmadik országból érkezik, hogy egyforma legyen ez az eljárás. Ugye alapvetően legalábbis a textiliparban szinte mindig harmadik országban történik a hamisítás. Akkor, amikor Románia még nem volt tagja az Európai Uniónak, feltettem a kérdést a belső piacra vonatkozóan, hogy hogyan kerülhetők el a diszfunkciók eh, eh, mechanizmust kialakítani, mondjuk eh, árat meghatározni a vámon áthaladó termékeknél, amely hihető. Mert azért még most is meg lehet Eh, állapítani valami fajta minimál árat, eh, hiszen eh, olyan konténer is érkezett, ahol az ingek feltüntetett ára az 2 cent volt darabonként, ami nyilván elképzelhetetlen. Feltettem a kérdést már korábban is, az ön elődjének is. A bizottság E, illetve önök nem gondolják e hogy a közbeszerzési szabályok túl gyengék. Hiszen a határon átnyúló esetekben e, még könnyebb a csalás. E, hogyan lehet ezeket a módszereket korrigálni? mert egyfelől ugye van egy bevétel kiadás, másfelől viszont a kiadási oldalon is elfolyik a pénz. Köszönöm ezeket a kérdéseket, Grapini asszony. Ramona? Can you hear me? Yes, we can hear. Hallanak engem? Igen, halljuk. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a kitartásukat és azt, hogy ilyen jól megszervezték ezt a, az ülést. Köszönöm a beszámolóját és a türelmét a főigazgató úrnak, valamint a szervezete kiváló munkáját is. Több kérdésem van a 2019-es jelentéssel kapcsolatban láttunk bizonyos növekedő tervek, te, eh, trendeket, itt a fenntarthatóság és környezetvédelmi beruházásokra gondolok, illetve egy másik növekedő terület az a közbeszerzések, illetve tenderek eh, eltérítése és az ebből fakadó illegális jövedelemszerzés. Az én hazám neve is elhangzott az egyik legkimagaslóbb ilyen típusú csalás ott történhetett meg, de én nem szeretek most itt újjal, nem szeretnék most itt újjal mutogatni. Nyilvánvalóan ki kell vizsgálni az eseteket. Ami a környezetvédelmi eh, jellegű csalásokat illeti, ott még több aggodalmam van, hiszen ott valójában, ami kockán forog, az a közegészség. Eh, Románia esetében eh, például, ugye a konkrét példában ott egy, egy víztisztító infrastruktúra kiépítéséről van szó. Nagyon súlyos esetnek találom ezt. A kérdés ezzel kapcsolatban lesz-e valami nagyon konkrét párbeszéd a többi igazságügyi eh, szervezettel és az egészségügyi eh, és az Európai Bizottsággal eh, azzal kapcsolatban, hogy ezekkel a trendekkel szemben hogy lehet fellépni konkrétan. Mert rendkívül aggasztónak találom, és megint csak aggasztó az, hogy az én hazám szerepel, itt sajnos megszakadt a vonal. Ami pedig a vádemeléseket illeti, mások is tettek föl kérdést ezzel kapcsolatban. E, a nyomonkövetés, hogyan lehet azt javítani? Nem kellene az Olafnak jobban részt vennie ebben. Gondolkozzunk el azon, hogy hogyan lehet itt jelen, e, jelen, jelentős lépéseket elérni. Romániában 46% a vádemelési arány, e, picit az átlag felett fogalmazzunk így. Bulgáriában 13%. És ez azt mutatja, hogy tényleg nagyon súlyos problémák, valószínűleg rendszer szintű problémák lehetnek ezekkel is foglalkozni kell, e, ehhez e, nagyon e, szigorú nyomonkövetésre van szükség, illetve arra, hogy átgondoljuk a következő lépéseket, hogyan lehet hatékonyabbá tenni, nyomást gyakorolni a tagállamokra akkor, amikor az ajánlásokat nem követik, és nem teszik meg azt, amit meg kéne tenniük. Köszönöm a türelmét és a válaszokat is. Köszönöm, Ramóna. És az utolsó hozzászólónk, Sabrina Pinedoli, és aztán Vitala úr és Mulder, asszony, Mulder úr. Sabrina. Sabrina, tessék. Eh, Köszönöm. Először is szeretném megköszönni az Olafnak azt a hatalmas munkát, amit elvégeznek. Fontos, hogy ebbe támogassuk őket, növeljük a személyzetet, nagyon fontos hogy a megítélt pénzek ne a bűnözőkhöz jussanak el, hanem a cégekhez és emberekhez, akik azokat elnyerték. Meg lehet-e érteni azt, hogy a mafiák milyen szerepet játszanak ezekben a csalásokban? Vannak -e erre vonatkozó adatok, illetve ami a pénzvisszaszerzéseket, korrekciókat illeti, Um, ilyen valódi pénzvisszaszerzés nélkül uh, nem sikerül uh, elbátortalanítanunk a csalásokat, hogyha ténylegesen utána nem szedjük vissza a pénzeket. Köszönöm szépen, Sabrina. Köszönöm. Most pedig Villaitelenek adom meg újra a szót. Megköszönöm a tolmácsoknak azt, hogy 10 percet maradnak még, de a hátralévő Hét perc az, ami már csak a lehetőségünkre áll tolmácsolás szempontjából. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Dajcs Tamás kérdésére válaszolva valóban szoros együttműködés van minden tagállammal, és így Magyarországgal is igaza van abban, hogy Magyarországon a vádemelési arány 47 és ez jobb, mint a 39-es átlag. De számomra, meg kell, hogy mondjam, eh, az lenne a jó, hogyha ez az arány 100%-hoz közelítene, ennek örülnék. Vannak olyan tagállamok, amelyek jobban teljesítenek e téren, de általában nem elég jól. A számokkal kapcsolatban azt kérdezte, hogy eh, mekkora összegről van szó. Nos, eh, rendkívül nagy számok, de öt évre szólnak, és 2019-ben eh, a magyarországi összeg nem volt olyan jelentős, de az előző években nagy volt. Talán egy vagy két olyan eset van, ahol óriási a visszatérítési igény, és emiatt emelkedik az átlag. Nincsen sajnos, de sajnos sajnálom, nem tudom most az ábrákat bemutatni. Van egy ilyen ábra, ahol pontosan tagállamra lebontva rajta voltak a, az összegek, de felírom, és ezt, erre emlékszem is, hogy 2019-ben Magyarország adata nem volt rendkívüli. Maria Caprini igen, valóban a, a fixárak nagyon érdekes kérdést jelentenek. Én magam úgy gondolom, hogy, hogy politikai töltető kérdés, és a politika a mi hatókörünkön kívül van. De természetesen a tagállamokkal tárgyalunk erről a kérdésről is, és vizsgáljuk elsősorban az alulértékelési eseteket, Romana Trukaria valóban a környezeti csalással kapcsolatban volt egy eset Romániában, igaza van, de nem azért vagyunk itt most, hogy név szerint megszégyenítsünk bárkit, bármit is. Ha Romániában előfordul, akkor meg kell, hogy mondjuk ha Romániában sok esetben fordul elő, akkor azt elmondjuk, de ugyanolyan számban fordult elő más tagállamokban is. Nem ez volt a probléma ezzel, hanem ez egy egyfajta minta, ami kialakulni kezd, ezért figyelünk egyre inkább a környezeti esetekre látjuk, hogy mennyire fontos ez az állampolgárok szempontjából. Teljesen igaza van, nem csak pénz kérdése ez, nem csak a pénzről van szó, amit eh, vissza kell nyernünk, hanem a biztonság eh, az állampolgárok számára az, amit vissza kell tudnunk állítani. Talán a jövőben megnézhetnénk eh, akkor, amikor a tagállamok egyre több forrást fordítanak a környezeti projektekre, akkor azt meg kell majd vizsgáljuk, mert látjuk ezt a mintát, ahogy nö, növetke, növekszik ez az arány. Bár a csalók tudják, hogy nyomon követjük őket, még akkor is, hogyha a terület viszonylag új, és nem sok eset van még, de sokkal inkább nyomon kell tudnunk ezt követni, jelen kell lenni ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy itt be is fejezem, köszönöm szépen. Köszönöm én is Ville Italának. Azt hiszem, hogy alaposan meg kell vizsgálnunk majd azokat az eseteket, amelyeket a tagállamok nem vittek tovább, és meg kell nézzük, hogy mik az okok, milyen különböző okok léteznek az, eh, és akkor ezzel talán segítjük a megoldást. Jan Muldert kérem. If he can hear us. Ha hall minket. Jan? Most grateful for the Köszönöm szépen én is ezt a mai vitát, amely ből számos érdekes ötletet kaptunk. Kinicsi összöny javaslatát például fejegyeztük, és arra kérem a képviselőket is, hogyha bármiféle javaslatuk van számunkra, a Fegyelőbizottság számára, akkor azt ne folytsák magukba. akkor, mert mi bármiféle javaslatot, építőjelegű javaslatot szívesen látunk, várunk. Köszönjük szépen Jan Muldernek. Remélem, hogy ebből előbb-utóbb személyesen is tudunk találkozni, nem csak virtuálisan. Addig is mindenki vigyázzon magára. Köszönjük a felügyelő bizottság kiváló munkáját. Köszönjük, Stronikovska az utolsó hozzászólunk, hogyha ragaszkodik hozzá.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 Először is le kell zárnunk a már folyó munkát, az uniós intézményeknél dolgozókkal kapcsolatos munkát kell lezárni. Azt hiszem, hogy ez érdekes. Ebből sok mindent tanultunk a jövőre vonatkozóan is. Az Olaf vizsgálatok nyomon követése az híres follow-up, ezzel kapcsolatos jelentés is készül, ugyanakkor ez egy roppant bonyolult összetett kérdés, különböző aspektusokból próbáljuk körbejárni ezt a problematikát, és azt hiszem, hogy ezek is érdekesek lehetnek az európai parlamenti képviselők számára. Ennyit szerettem volna elmondani, és még egyszer én is köszönöm a mai vitát. Köszönjük szépen mindenkinek! Köszönjük Szrinkovszki asszonynak! Valóban egyetértünk, nagyon jó volt ez a mai vita, illetve eszmecsere. Jó hangulatú, építő jellegű, hasznos. Remélem mindannyiukkal minél hamarabb találkozunk, a minél hamarabb, egy-két hét vagy hónap múlva, majd meglátjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok. Az ülésünket pedig egy óra múlva folytatjuk. Köszönjük szépen a technikai csapatnak és a tolmácsoknak a munkájukat. Találkozunk nem sokára, folytatjuk.